So, good afternoon uh, again. Jó napot! Uh, nagy öröm számunkra, hogy uh, bizottságunkban köszönhetjük egészen 4.30-ig, ha jól tudom, um, Antonio Tajani biztos urat, aki a vállalkozásokért és ipari kérdésekért felel. Um, a Enterprise főigazgatóság nagyon sok anyaga foglalkozik. Nyilván hallotta, hogy ma idén dél reggel, meg, ma reggel megszavaztuk az új jogszabályi csomagot, és előadónkat felhatalmaztuk ar- arra, hogy tárgyaljon a bizottsággal, és az interneten hallgatóknak mondom, hogy az egységes piaci első törvénycsomagot két hónappal ezelőtt elfogadtuk. Ebben tovább léptünk, és a szabványosítási csomag is nagyon fontos volt. Most pedig örömmel várjuk azt, hogy ön mit oszt meg velünk jövőbeli elképzeléseiből. Nagyon szeretnénk több figyelmet irányítani a következő év során az áruk egységes piacára különösen az építőipari termékekre, amely különösen érde, érdekli, érdekli ezt a szakbizottságot. E, most zajlik a termékbiztonsági reform, és számos egyéb technikai anyaggal is foglalkozunk, nem e, kevésbé a e, újjáépítési Eh, anyaggal. Szeretnénk hallani, hogy mit eh, eh, hozott számunkra, vannak új gondolatai, új gondolatai. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és gondolom, hogy a kollégák sok érdekes kérdést tesznek majd föl. Köszönöm szépen, önni a szó. Aki szeretne szó, hozzászólni, azt tegye fel a kezét, és felveszük a listára. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést a késésért egy fontos ülés miatt feltartottak acélipari kérdés, e, e, Európai Acélipari Társaság részéről. Kétségkívül nagyon fontos ez az ülés most számára, elnök úr, ez a ma délutáni, mert néhány héttel az új ipari, iparpolitikai stratégia elfogadása után kerül erre sor, amelyet a bizottság fogadott el. Már volt alkalmam beszélni erről a szociális, szociáldemokrata és néppárti képviselőknek. A bizottság most a valós eh, reálgazdaságot próbálja a gazdasági politikák eh, központjába állítani, és az reálgazdaságról nem beszélhetünk a belső piac figyelembevétele nélkül, hiszen nem létezik eh, megfelelő ipari politika, amely támogatná a KKV-kat, és nagyon nagy szükségünk van a növekedésre, hogy kilábaljunk a válságból, és ez az eszköz pont ezt segíti. Számos ambiciózus célt tűztünk ki a következő négy évre, néhány évre. 2020-ra 20%-os GDP növekedést szeretnénk a iparpolitikára áldozni, és ezt akkor tehetjük meg, ha, ha több beruházást hajtunk végre bizonyos előnyben, részesített szektorokban, versenyképes szektorokban, a nanotechnológiában, a biotechnológiában, a zöld autógyártásban, zöld szállításban, nyersanyagban és az okos hálózatokban. Csak hogy néhány példát említsek. És hogyha az innovációt nézzük, Eh, azt támogatjuk, akkor ezzel is érhető. Hiszen Európában pontosan eh, a, a nagy belső piac, a félmilliárd fogyasztó eh, az adóász, és ezzel versenyben kelgetünk Kínával vagy Indiával, de csak akkor, hogyha minőségre koncentrálunk, a minőségi termelésre. azért, hogy erőteljesebb iparpolitikánk legyen, ez együtt jár a vállalkozás politikával és a belső piac fejlesztésével, és egyetértek Barnier biztossal, aki szerint meg kell valósítani az egyes és kettes belső piaci törvényeket, és ebben a legfontosabb a hitelhez való hozzájutás számára. Hogyha ezt nem sikerül elérnünk a vállalkozói tőke területén, és nem tudjuk megvalósítani a pázeli kritériumokat, valamint a késői fizetéseket, akkor nem lépünk előle. A piachoz való hozzájutás a kulcsa a növekedésnek, különösen a belső piacon. extra európai piacokra koncentrálunk ma, Európán kívüli piacokra, de ahogy már hangsúlyoztuk, a Demonti jelentésben már hangsúlyoztuk azt, hogy számos akadályt kell leküzdenünk Európában, amelyek az a gazdasági növekedés útjában állnak. A legfontosabb mm, iparpolitikai eszköz Eh, és megköszönném az önök szakbizottságának munkáját, és az előadó munkáját, mégpedig eh, a szabványosítási rendelkezések, eh, amelyet a parlament és a tanács elfogad, ami nagyszerű eszköz, amelyel az iparunk versenyképességét, a vállalkozások versenyképességét fokozni lehet akkor, hogyha új piacokat keresünk ahol a saját szabványainkat, saját minőségeinket eh, tudjuk bemutatni, és ahol a mi vállalataink eh, jelentős területen léphetnek versenybe Or- Oroszországgal, Latin-Amerikával, Kínával. És a szabványosítási éves jelentés 2013-ban eh, fogadjuk el először, amely új, új eszköz lesz, amelyel a szabványosítás te tervezhetjük, és a vonatkozó törvények is azokat az elképzeléseket keresek, amelyet a biztosít úr is kért a szabálynyújtás testületektől. Vannak alapvető elemek az új iparpolitikai jelentésben, melynek az a célja, hogy fejleszünk a digitális piacot, valamint az Unió éves munkaprogramját, amely a nemzetközi dimenziókban tartalmaz európai szabványosítási célokat, eh, amely a közösség eh, politikai, eh, politikáit támogatja. Hadd mondjak két példát ilyen szabványosításról, amelyről már nagyon sokat beszéltünk, és amely lenyűgözi majd a állampolgárinkat. Például az elektromos autók újra töltése. Az elektromos autókat nak újra töltő, feltöltő infrastruktúrára van szükség, különösen városi területeken, ezért nagyon keményen dolgozunk azért, hogy egy egységes töltési rendszert, interfészt tudjunk kialakítani e európai szinten. Ahogy önök is tudják, néhány éve, évvel ezelőtt e, azt mondtam, hogy meg kell határozni egy egységes szabványt a, az elektromos autók e, töltésére, és e, a rendelkezésre álló lehetőségek közül ki kell választani egy egységes megoldást. Ez lejárt, de nem, még nem jutottunk egyez megállapodásra, amiből az a kötelezettségem fakad, hogy magam lépjek, ezért megkértem a főigazgatóságomat, hogy készítsenek egy hatástanulmányt a jogszabályokról, amelyeket most fogunk benyújtani 2013-ban. Van tehát egy egységes töltő, van egy szándéknyilatkozat is erről, és az aláírókkal e, együttműködve úgy gondoljuk, hogy ez jól is halad. A legutóbbi e, jelentés szerint ma már lehetséges e, egységes töltőrendszereket létrehozni a mobiltelefonok 95%-a részére az európai piacon. Ez az e, ez év első hat hónapjában értük el, és ez megmutatja, hogy mennyire segíti ez a állampolgári munkat. A szándéknyilatkozat az év végén lejár, és különféle alternatívákat vizsgálunk meg, hogy a munkát folytathassuk ez áthúzódik majd 2013-ban, amikor ezt a rendszert kiterjesztjük másokra is, az e, más elektronik, elektronikus berendezésekre, mint, mint például az MP3 olvasókra, a táblagépekre és hasonlókra. A belső piaci felügyelet e, az egy olyan szakpolitika, amelyet egy elv e, vezényel, és amelynek az európai piacok látják a hasznát, és az európai polgárok is hiszen nem fokozhatjuk a piacfelügyeletet anélkül, hogy, hogy ez ne legyen létfontosságú az áruk szabad forgására, és eh, hogy ne építsen bizalmat az EU-ban eladott termékek iránt. Egy olyan belső piacon, ahol 27 tagállamban eh, forognak az áruk, a piacfelügyelet rendkívül fontos össze kell hangolni az államok munkáját, hogy gyorsan közbeléphessünk az Európai Unión terén, amikor szükséges. Ezért már javaslatot is nyújtottunk be, egy javaslatcsomagot nyújtottunk be piacfelügyeleti intézkedésekről. Pontosan a jövő, a jövő évben fogjuk ezt benyújtani. ezeknek az egyik aspektusa az hogy új kommunikáció jöjjön létre az ipari politikáról. Egész rendelkezés csomag készül a piacfelügyeleti kérdésekről, az általános termékbiztonsági kérdések felülvizsgálatáról, valamint egy több éves felügyeleti programról. Ha megnézzük, hogy ez, ennek milyen hatása lesz a fogyasztókra, elnök úr, két javaslatról szeretnék beszélni, amelyek különösen fontosak, és az egyikkel az önök szakbizottsága is foglalkozott. Az egyik a például a, a, e, a más e, tagállamban e, forgalomba helyezett autók kérdése. Nagyon gyakori probléma az állampolgárok és vállalkozások részére, amely rendszer jelenleg nagyon komplikált és drága is Ez az egyik a 20 legnagyobb problémából, amelyet, amelyel a állampolgáraink megküzdenek, és ezt nem, nem, nem hagyhatjuk ebben a helyzetben, hogyha olyan Európára vágyunk, amely igazodik az állampolgárok igényeihez, akkor ilyen problémákat meg kell oldanunk. Ahogy ezt önök is tudják, a bizottság elfogadott egy eh, rendelet eh, tervezetet néhány hónappal ezelőtt áprilisban, és annak az volt a célja, hogy radikálisan egyszerűsítsük eh, az forgalomba helyezett autókkal kapcsolatos adminisztrációt, akkor, hogyha másik országban szeretnék azt forgalomba helyezni. Az az elképzelés, hogyha a jogi vagy természetes személy országában, e, hogyha, hogy egy másik országban vásárol autót, és ezt az, a járműt újra kell regisztrálni az illető ö, e, tagállamban. E, ezt egyszerűsített eljárásban lehet majd elő, el, elintézni. Legtöbb esetben a, a két állam közötti elektronikus adatcserében fogják regisztrálni ezt az, a járművet, tehát nem a, az állampolgárnak a fi, feladata ez, és időt is nyernek vele. Amikor a járműveken fizikai vizsgálatot kell vizsgálni, a, akkor ezekről dönthetnek, hogy hol történjen, de minden esetre a többi dolog az gyorsabban történik. Amikor a parlamentnek törvénybe kell ezt foglalni, akkor ez azt jelenti, hogy másfél milliárd eurót fognak évente nyerni ezzel. A, szak, a szakbizottságnak és a parlamentnek a támogatását kérjük ezekhez. ha emlékeznek, hogy az én meghallgatásamkor, én szóltam arról, hogy a gyógyszertermékeknek az átláthatóságáról is szeretném eh, megváltoztatni az irányelvet, és egy új javaslatot teszek majd a hivatali időm alatt. Ez március elején eh, történik, és Pavanova és Buzoly kollégáknak nagyon hálás vagyok a irányelv előkészítésére tett jelentés tervezetet. És a parlament és a tagállamok véleményét figyelembe vesszük, amikor a saját munkákat elkészítjük, és ugyanakkor szeretnénk az aggályokat is eloszlatni, eh, amelyekről a koreperben hallottam. Nem áll szándékomban a tagállamok hatáskörét, eh, hatáskörébe eh, benyúlni, de azért meg fogjuk jegyezni, hogy milyen haszonnal jár az, amit már eddig is tettünk. És megvizsgáljuk majd a kis és középvállalkozásokra gyakorolt hatást. Az egységes piacot és az ipari termékeket egyszerűsíteni szeretnénk. A globalizáció és az innováció jelentős hatást gyakorolt a belső piacra és az európai iparnak a szervezetére, szervezésére. Vannak új termékek, amely magas technológiai szintet valósítottak meg. Épp ezért fel kell tennünk a kérdést, hogy azok a, azok a szabályok, amelyeket a múlt században hoztak létre, azok vajon megfelelnek-e ezeknek a modern termékeknek. 2013-ban megvizsgáljuk a belső piac működését, hogy rámutassunk, hogy milyen akadályai vannak a belső forgalomnak, és a jogalkotási keretet is szeretnénk napra készíteni. Nyilvánvalóan az ipar és a fogyasztók a különböző feleknek a figyel, figyelembe vesszük a véleményét, köztük a környezetvédelmi különböző célokat is ezzel a le- következő hetekben foglalkozunk. Mint mondtam, a belső piac kulcsfontosságú eszköz egy az iparpolitikának és a KKV-k számára is nagyon fontos. De én úgy látom, hogy a KKV-k számára még mindig nagyon sok akadály létezik. Egy hónappal ezelőtt a bizottság egy tanulmányt végeztetett, amely azt mutatta, hogy a bürokrácia és más akadályok még mindig aggasztóak, és fékezik a KKV-k fejlődését. visszatartják a KKV-ket attól, hogy kihasználják a belső piac lehetőségeit. A kis vállalkozásokról szóló törvényt hatályba léptetik, olyan tervek is kialakultak, amelyek a bürokrácia csökkentésére irányulnak. E, a hálózatot <clears throat> elindítjuk, és néhány héten belül láthatják majd, hogy Ciprusban az kkv fejlődésével kapcsolatos fontos eseményt tartunk, és megvitatjuk, hogy a KKV-k hogy tudják a belső piacot legjobban kihasználni a saját lehetőségekre, lehetőségekre is. 23 millió KKV létezik, tehát a növekedés szempontjából rájuk kellene támaszkodni. Épp ezért könnyíteni kell a bürokratikus terhen, amely a vállukat nyomja. Például, amikor a, az járművek biztonságát szolgáló iparban, akkor novemberben egy 60 régi irányelvet szeretnénk egy újba összefogni. Tehát a javaslataink azok például a piaci felügyelettel is foglalkoznak majd, és a többi javaslatnak is az lesz a célja, hogy ebben a rengetegben próbáljon csapást vágni. A KKV-kkal szembeni akadályok felderítésére nyilvános konzultációt indítottunk, amely eh, december 1-ével zárul le, és a tíz legfontosabb európai jogszabályt fogjuk megvizsgálni, amely az üzleti vállalkozásokat akadályozza, és utána megpróbáljunk korrekciós intézkedéseket hozni, hogy ezeken javos, javas, javítsunk. Nyilvánvalóan a munkavállalóknak a védelme a legfontosabb kérdés. Aztán a vám eh, eh, formalitások, a vámtarifák eh, mind fontos kérdések, a szociális jogoknak a hordozhatósága és ezeknek az összehangolása is fontos. Erre jó példa hogy nagyobb energiahatékonyságot próbálunk elérni mindenütt nem csak az európai jogalkotásról kell beszélni, hanem a tagállamokéről is, hiszen ez is lehet akadály. Például olyan nemzeti szabályok, amelyek akadályozzák a vállalkozásoknak más országokban történő termékértékesítését. a szabad mozgás akadályait fel kell számolni. Mielőtt nemzeti jogszabályba kerülnének, ezeket az akadályokat kell felszámolni. 700 és 800 nemzeti bejelentés érkezett ezekről az akadályokról, és az esetek 95%-ában a jogszabályt szervezeteket megváltoztatták a tagállamok, és ezzel kikerülték a hosszas javítási folyamatokat. Persze ez nem azt jelenti, hogy e, Európa rendőrként lép fel a tagállamokkal szemben, hanem mindezt párbeszéden keresztül próbáljuk megoldani. A kötelesek szegési eljárásokat csak akkor indítjuk el, hogyha a tárgyalások nem vezetnek eredményre. Európa inkább egyfajta gépezet, amely szankcionálhatja a tagállamokat, de inkább azt szeretné élírni, hogy az állampolgárok jobban éljenek. Ezt pedig a belső piacon keresztül meg lehet tenni. Tavaly decemberben elfogadtunk a jelentést a többi intézményekkel való kapcsolatokat illetően. Erről jövőre fogjuk összeállítani az anyagot. A 9834-es eljárás fogjuk alkalmazni, hogy könnyebbé tegyük a KKV-k számára a hozzáférést a segítségnyújtáshoz. A TRISZ adat a bázisban évente több mint 200 ezer adat kerül. Nyilvánvalóan nem volt idő arra, hogy mindegyik fontos kérdéssel beszéljek, de a kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma délutánra, és hogy eddig is sikeresen tudtunk együttműködni. megpróbáljuk az európai állampolgárok életét könnyebbé tenni. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr, meg, hogy megosztotta velünk a javaslatok széles körét. Néhányukról már tudtunk, néhányok, néhányuk még számunkra is új volt. Nagyon nagy az érdeklődés. Szeretném, hogy ki van egyelőre a listámon. Abban a sorrendben, ahogy jelentkeztek. Krácsabilt asszony, Krácimakákis Tyler, Kozisznyék, Salvini, Arias, kriade Campos, de Mózes Schwab, Boldaszári és Obermeier kollégák, és Rüle asszony is jelentkezett, Vájle asszony is jelentkezett. Biztos, holnap reggel tízkor van egy másik találkozom. Elnök, van még valaki, aki szeretne hozzászólni? Jó, akkor most tennék egy javaslatot. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy egy perces kommentárt és egy nagyon okos kérdést tegyen föl, és akkor hármas csoportokban fogja majd megválaszolni a biztos úr a kérdéseket, és ugye túl hosszú lesz a válasz, akkor szépen a következő blokkra térünk át. Weiler asszonynak el kell menni, úgyhogy remélem, hogy nem bánja senki, hogyha először neki adom meg a szót. Tehát Kratzabilt, Kratzi, Amakakis, Weiler kollégák jönnek az első blogban igen, sajnos Styler és Weiler asszonyt néha összekeverem, elnézést kérek, akkor először Kratzabilt asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, hát nehéz lesz röviden nyilatkozni egy olyan, ilyen fontos javaslat sorozat, sorozatról. Először is megköszönöm eh, elnök helyettes úrnak azt, hogy megpróbálja a KKV-kra nehezedő terheket eh, könnyíteni. Nagyon nagy fontos része ez a munkáknak, illetve a késedelmes fizetésekről szóló irányelven végzett munkáját is köszönöm, remélem, hogy a jövő évi határidő előtt eh, kész lesz ez az irányelv. A B2B kereskedelmi kapcsolatokról szeretném kérni, kérdezni. <clears throat> Támogatta a parlament irányvonalát, hogy egy nagyon sok érdekeltet bevon, bevonó pár, tárgyalás párbeszédet folytassunk az élelmiszer ellátó láncban tapasztalt legjobb gyakorlatok felderítésére, ugyanis nagyon sokszor a kiskereskedelemben igazságtalan, tisztességtelen gyakorlatokat tapasztalunk. Most már bejönnek az eredmények, és nagyon örülök annak, hogy a konszenzusos megoldást követte, és minden lehetőséget nyitva hagy. Charles biztos úr sajnos megtörte azt a vonalat, amelyet ön és Barnier biztos úr a parlamenttel együtt támogatott, de most szeretném inkább azt kiemelni, hogy a B2B, az üzlet és üzlet közötti kommunikáció, valamint a kiskereskedelmi cselekvési terv most konzultációra kerül. Remélem, hogy segíti meg felgyorsítani ezt a folyamatot, tehát a, a szolgáltatások közötti konzultációt, hiszen nagyon nehéz különben az év végén kijelölt határidőt betartani, úgy, hogyha a bizottság késelteti a, a konzultációt. Tehát a december, december 5-i magas szintű fórum után fogják majd csak, be, csak bevezetni a lehetőségét ennek. Szeretném tudni tehát, hogy ennek a magas szintű fórumnak a jövő, jövőjét hogy látja, hiszen annak a mandátuma december 5-én lejár és hogy az európai intézmények hogy, tudják, hogy tudnak gondoskodni arról, hogy igazságosabb B2B kapcsolatok jöjjenek létre, hiszen nagyon bonyolult ez a kérdés. Elnök. Igen, és ezzel kapcsolatban ön vezette a mi csapatunkat, úgyhogy ennek engem is nagyon érdekelne a válasz. Hát Kárkis úr. Köszönöm szépen. Ebben az évben ünnepeljük a belső piac 20. évfordulóját, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy az ipari termelésre nagyon erősen koncentrálunk, és hogy a, ott, ahol, viszont ott, ahol erősen folyik a termelés, olyan országokban e tovább erősödött a helyzet, vagy tovább javult a helyzet, de ahol az ILO statisztikáiban rosszul szerepelnek az országok, ott vagy gyakorlatilag eltűnőben van az ipari termelés, tehát most arra, szükség, arra van szükség, hogy koránse politikát folytassunk. A kérdésem arra vonatkozna, hogy eh, hogy tudunk eh, eh, olyan eh, Hán, és Rén kollégájával hogy tudja megtárgyalni a finanszírozáshoz való hozzáférést. Én úgy gondolom, hogy túlságosan kevés, sőt, vannak olyan kis, kis és középvállalkozások, akik, akiknek egyelően, egyszerűen semmiféle lehetőségük nincsen. Ö, hisz, annak ellenére, hogy 11 millió eurót tudnának az Európai Beruházási Banktól és más forrásokból a KKV-kre fordítani, és semmiféle hozzáférésük nincs, ugyanakkor 40% fölött van Görögországban is és Spanyolországban is a fiatalok körében a munkanélküliség. Tehát mit tud tenni annak érdekében, hogy ebből a helyzetből kikerüljünk, milyen eszközöket lehet ebben a szempontból bevetni, aztán az elektromos autók, hát ahol nagyon sok a fotovoltaikus energiával kapcsolatos lehetőség, például semmiféle, ebben a témában semmiféle fejleményt nem látunk. És <clears throat> a harmadik kérdésem pedig az, hogy a turizmus területén milyen konkrét nyereségi, nyereségre vezető intézkedést le, lehetne tenni, például, hogy ezt, ezer eurót adjunk minden olyan német turistának, aki Spanyolországba vagy Görögországba megy. Hát, hogy három kérdést tett fel az utolsó 30 másodpercben, ez kihívás volt. igen, hát én nagyon, én, én ellene vagyok ezeknek a fajta prémiumoknak, úgyhogy ez a, ez a javaslat ez nem volt valami jó, de amúgy Nekem is az a szándékom, hogy Tajani úr a KKV-knek végre bizos, biztosítsuk megfelelő finanszírozáshoz és tőkéhez való hozzáférést. A dél-európai bankokat kisegítettük a válságból, és ennek, egy, ennek ellenére nem jut a pénz tovább kölcsönformájában a vállalatokhoz megválaszolná, akkor válaszolj meg a kérdésemet, hogy a mentőcsomag által megmentett bankoktól miért nem megy tovább a pénz? A tagállamok ugyan, azon kívül miért nem ö, hajtják végre a késedelmes kifizetésekről szóló irányelven? Ö, ö, hiszen 24 tagállam igent mondott már, a parlament is igent mondott erre, és egynek ellenére csak két kis tagállam által is Ciprus valósította meg teljes mértékben. Miért van ez? Hiszen a, ez nagyon fontos építőköve a pénzügyi piacokon tapasztalt mozgásoknak. Elnök, hát igen, nagyon sok érdekes kérdést kaptunk. Tessék, biztosul az első válasz. Comincio dall'ultima domanda. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kezdem, a, meg, a kérdés megválaszolásával kezdem. Csak annyit mondhatok, hogy négy-öt napja történt, hogy Olaszország megkapta az irányelvet. Át, átültette az késedelmes fizetésről szóló irányelvet. Most tehát három olyan ország van, ahol 2013 az utolsó határidő, átültetési határidő. E, azt magyarázzuk most a üzletembereknek és a hatóságoknak és a bíróságoknak, amelyeknek majd e, a büntetést ki kell szabni, akkor, hogyha az irányelvet nem alkalmazzák. Ebben az információs kampányban elmagyaráztak minden e, részletét az új szabályoknak. Megerősíthetem tehát, hogy már támadásba lendültünk. Olaszországban már megnyertük a csatát, ami nem volt könnyű. Most más tagállamokban zajlanak a kampányok, úgy szintén. A közigazgatásnak, hogyha nem megfelelően alkalmazzák a szabályokat, 180 ezer eurós büntetést kell majd fizetniük a vállalatok felé. Ezért én erről azt gondolom, hogy ezeknek az országoknak, ezeket az országokat ki kéne venni az egyezményből. Mert ezek az adósságok, amelyel a közigazgatás tartozik, csak akkor jön be a képbe, hogyha fizetnek, és ha nem fizetnek, akkor az nem jelenik meg a mérlegen adósságként. Egy közös találkozón remélem, hogy majd megnézhetjük a stabilitási törvényt, és azt egy rugalmasabb módon értelmezhetjük a konszolidált adósságok érdekében, amelyet a kis és középvállalatok halmoztak fel a közigazgatás felé. Hadd szóljak most a hitelekhez való hozzáférést javító politikákról. Azt akartuk elérni, hogy meg is törjén, azt akartuk, hogy a vállalatok elérhessék a, ezeket a hiteleket, a kései kifizetésről szóló irányelvben is már jeleztük ezt a irányt, hiszen arra szólítja fel a bankokat, hogy, hitel, hogy nyújtsanak hitelt, hiszen akkor azzal pótolhatják az, az vállalatok régebbi hiteleit. A Bázel 3 assal azt akartuk elérni, hogy hogy eh, ez az új szabály ne a KKV-k ellen működjön. A KKV-k eh, eh, képviseletével nagyon sokat foglalkozik az Európai Parlament, ugyanígy az Európai Befektetési Bank is, és minden ipari szakpolitikánk mindig is arra koncentrált, hogy miként lehet a legjobban felhasználni azokat a garanciális alapokat, 10 milliárdos garancia alapot, amelyet az EIB kihelyezett, az Európai Beruházási Bank. Barnier biztos, és magam is azon dolgoztunk, hogy új kockázati tőkerendszer dolgozzunk ki. 2014 és 2020 között 2,5 milliárd eurót teszünk erre félre, hogyha a Parlamentről bizottság um, erről meg tud állapodni, és reméljük, hogy ezeket az alapokat a KKV-kra rende, rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Ezeket a kockázati tőke forrásokat szeretnénk eh, rendelkezésükre bocsájtani, ami nagyon jól működött az Egyesült Államokban, de Európában még nem igazán fordultunk ehhez a lehetőséghez. Látjuk, hogy a KKV-k eh, részét képezik a, az 2020-as kutatási és innovációs csomagnak, ami a turizmust illete, Múlt héten Aténben jártam, és ott elmagyaráztam az Európai Bizottság szakpolitikáját, amelynek az volt a célja, hogy elősegítse a turizmust. Holnap délelőtt 10-kor írásos eljárásban az Európai Bizottság egy közleményt fog elfogadni, amely kapcsolódik a a vízumok odaítélésének egyszerűsített eljárásához. Egyetértetünk a, abban, hogy a világszintű turizmus a növekedés alapvető eszköze. Az Európai Bizottság most először foglalkozik a vízumokkal, nem csak biztonsági szempontból, hanem az szerint is, hogy ez alapvető eszköze az Európai Unió növekedésének. Ez a javaslat számos fontos módosítást indít be az ágazatban. A javaslatot Malmström, Malmström, Malmström biztos fogja benyújtani. A szöveget holnap reggel fogják elfogadni, hiszen akkor ért véget az írásos eljárás hivatalosan majd a bizottságok, amelyekkel kapcsolatban állok, kapnak egy példányt e- ebből a közleményből, amely a vízumrendelkezések liberalizációjáról szól. Lesz egy projekt is a görög turizmusról, tengeri idegenforgalomról is. Szorosan együttműködünk a görög hatóságokkal ebben a, erről a kérdésről. Az Európában ezen a területen végzett munka alapvetően fontos, mert ez elősegíti az országok fejlődését. Ami a elektromos autók feltöltését illető, ez kapcsolódik ahhoz, amit Karaca Bírt asszony is mondott. Mindig is azt akartam elérni, hogy legyen egy egyezmény a, külön, a különféle felek között, de néha rossz hiszeműség miatt a felek csak halogatják a döntés elfogadását. Ha továbbra is csak késlekednek, akkor nekem kell döntést hoznom. Én személyesen nem tudok szabványt benyújtani, de jogszabályi folyamatot el tudok indítani ami a töltési infrastruktúrát illeti. Ez ahhoz is kapcsolódik, amit a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatban csinálunk. A türelmem azonban véges, ezért döntöttem úgy, hogy hatástanulmányt eh, kezdeményezek, és megnézzük, hogy milyen, mi lesz az eredménye, és ez fogja beindítani majd a jogszabályalkotási folyamatot. Ami a B2B kérdését illeti, eh, még tart a türelmem, tehát meg kell majd néznünk, hogy eh, mi történik. December 5-e nem az utolsó eh, találkozó lesz. Remélem, hogy a felek addigra egyetértésre jutnak, és ahhoz fogok ragaszkodni, hogy amikor önök az érdekeltekkel beszélnek, vagy azok önöket felkeresik, magyarázzák el nekik, hogy mindenképpen szeretnénk egyetértésre jutni, Az én elvi álláspontom nagyon egyértelmű. Döntése van szükség, amely, amely tükrözi minden érdekelt fél álláspontját. De én nem lehetek Pilátus, nem moshatom a kezemet nem várhatok arra, hogy az emberek döntés hozzanak, hiszen van egy határidő, amin belül meg kell hozni azt a döntést. Ami a mezőgazdasági élelmiszeripari szektor illeti, remélem, hogy ennél simában zajlanak majd a dolgok, mint ahogy az autók töltését intéztük, de csak fel, de csak a jó hizemésemről tudom önöket tájékoztatni. Elnök, köszönöm szépen, nagyon sok kérdésre válaszolt. Azt kérem a kollégákról, hogy ne tegyenek föl túl sok kérdést egyszerre. Most uh, Styler asszony, Kozicsnék uh, és Szalvéni kollégák követ, következnek. Salmózer asszony is akart fel kérdést vedeni? Salmózer is, asszony is uh, ebben a blogban teszi fel a kérdését. Akar első lenni? Thank you, Commissioner. Thank you, um, Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm. Eh, biztos úr, eh, a konstrukcióval kapcsolatban volt kérdésem. Említette az érdekelt feleket és az építőipart eh, kell képviselni. És mit tesz ön, biztos úr, az építőiparral kapcsolatban. Köszönjük. Biztos úr. Azt hiszem, hogy a kollégáim eh, nehéz kérdéseket tesznek fel, nekem viszont csak eh, könnyű kérdéseim vannak. Először is köszönöm hogy a szabványosításról beszélt, hiszen ezt ez a szakbizottság kezdeményezte, és ön segített ennek az előrejutásában a tanácssal együtt. Másik megjegyzésem. Két évvel ezelőtt Strasbourgban e, e, néhány kollégával üléseket kezdeményeztünk, és most ezt EU növekedési vacsorának hívjuk, és szeretnénk önt egyszer meghívni. Az elnök úr is rendszeresen részt vesz ezeken a vacsorákon. Tehát ezt a meghívást szerettem volna átadni, végül pedig egy kérdésem lenne, egy eléggé személyes. A frakciónkban én a latin-amerikai kapcsolatokért vagyok felelős, és tudom, hogy ön többször járt üzleti delegáció élén Latin-Amerikában. Hogyan látja a, az üzleti kapcsolatok jövőjét? Szálvini úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, biztos úr. Három gyors kérdésem van. Először is. A textil termékeket életően azt mondta, hogy az IMCO-ban nem beszél erről, a parlament már elvégezte a munkáját, volt egy, a plenárison egy állásfoglalás, de aztán két év múlva ezt visszavonták nem tudom épp ezért, hogy a zakó, amit viselek, hol is készült. Épp ezért szeretném tudni, hogy hogyan fognak nyomást gyakorolni, mert a fogyasztók szeretnék tudni, hogy amit vásárolnak, azt hol gyártották. A közbeszerzést illetően a bizottság egy olyan javaslatot tett, amely azt érezteti, hogy a harmadik országokkal lehet egy kölcsönösségi egyezmény a közbeszerzést illetően. Remélem ez nem fogja annak a végét jelenteni, hogy címkézzék a textil termékeket. Az Egyesült Királyság, a Balti országok, Németország, épp ezért ott eléggé nehéz helyzetbe kerül. A késedelmes kifizetésekről szóló irányelvvel kapcsolatban a közhatóságok kizáródnak ebből. Azon országok, amelyek ezt megteszik, kizáródnak akkor más rendszerekből is Elnök, köszönjük szépen, Sáldemonze asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én termékbiztonsági szemináriumon fogok beszélni egy órán belül. Épp ezért szeretném tudni, hogy a piacfelügyelőségre szóló eh, anyagot mikor fogják eh, bemutatni nekünk. Egy rövid megjegyzésem lenne az autóknak a regisztrációráról. Hogyha a bürokráciát csökkentjük, az nagyon jó lesz, amikor egyik autót másik országba viszik, de azt hiszem, hogy az adózást is meg kellene változtatni. Nem tudom, hogy e- ez, erről vannak-e terveik, hiszen ez a tagországok, tagállamok hatáskörébe tartozik. Én Németországban vettem egy használt Mercedes-t, és amikor Dániába elvittem, akkor ez nagyon gyorsan sikerült. 9 órakor vittem be a kocsit, és 12-kor már regisztrálták, de hát ez nem mindegyik országban van így. Azt hiszem, hogy a német szolgálat nagyon jól működik, de minden esetre a viccet, viccet félretéve nyilvánvalóan nem tudunk egységes adózást létrehozni, de hát ezt a parlamentnek kellene megvizsgálni, és olyan módosításokat benyújtani, amelyeket jónak gondol. Az utóbbi 15 a 15 évben a parlamentnek saját hatásköre van ezekben a kérdésekben. A címkézést illetően nem vontuk vissza a javaslatot, ez eljutott a parlamenthez, a tanácshoz, két jelentés is volt a címkézés követelményeivel kapcsolatban, egy másik pedig a vegyi anyagoknak az egészségre gyakorolt hatását, illetve itt allergiára gondolok, stb. Ez a 2011-ben elkészült javaslatban benne volt, de a javaslatot magát aztán visszavonták. Amikor én parlamenti képviselői voltam, akkor ezt azokban az időkben megvizsgáltuk de Hoft biztos úr visszavonta a javaslatot, mert a VTO úgy érezte, hogy ez nem felel meg a VTO szabályoknak. E, tehát ezt a döntést kaptuk tőlük. Talán egy jogi szöveget, egy jobban megfogalmazott jogi szöveget javasolhatnánk. Olaszországban van egy jogalkotási dokumentum, amely egy olyan elvet érvényesített, hogy a E, Európában használt termékeket Európában játszák, tehát ez mindenféle szabályokba ütközött, tehát ezt a mindenek fölött álló elvet nem hiszem, hogy meg tudnánk valósítani, de minden esetre ez az egész kérdés nagyon fontos az iparpolitika szempontjából, tehát a címkézésnek a kérdése. Épp ezért bármilyen olyan szabványosítással foglalkozó munkacsoporti ülésen szívesen részt veszek, amely ezzel foglalkozik. Hiszen érdekel az önök véleménye ezzel kapcsolatban. És akkor megtárgyalhatjuk, hogy hogyan tudnánk együttműködni. A saját modelljeinknek az exportásai exportálása, és ez kapcsolatban van azzal a kérdéssel, amit Latin Amerikával kapcsolatban mondott. Vannak a szabványosítással kapcsolatban megállapodások latin amerikai országokkal, és azt hiszem, hogy ez a nemzetközi iparpolitika lehetővé teszi új piacok felkutatását, és lehetővé teszi a vállalatainknak, hogy nemzetközivé váljanak, nem pedig kihelyezzék a termelésüket. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyenfajta megállapodások mint olyan országokkal, mint Oroszország, ahol 50%-ról beszélünk most már, de Latin Amerikában lehetnek gyártó létesítmények, az európai államok számára, amely európai vállalkozásokat is segítenek akkor. Argentina, Chile, Brazília, Mexikó és Észak-Amerika mind olyan országok lesznek, ahol ezekről szó van, és Peruban fogok jövő hónapban látogatni. Nos, itt ezek mind a szabványosítással kapcsolatos megállapodások körébe tartoznak, ugyanis Latin Amerika egy nagyon fontos partner Európa számára. Én az egyik első biztos voltam, aki elment Latin Amerikába. Az, pontosan azért, hogy ne csak kéne legyen Latin Amerika partnere, ahogy ez megtörtént Afrikával az iparpolitikai dokumentumainkban is megtalálható, hogy Latin Amerikával szeretnénk együttműködni, és kialakítani olyan vállalatokat, amelyek a nemzetközi piac, színpadon részt vennek, vesznek. Nos, aztán a piacfelügyeleti intézkedésekről szóló javaslatot 2013 végére vagy pedig a 2014-es év elejére fogjuk bemutatni. Vagy bocsánat, nem, idén év végére, vagy pedig a jövő év elejére. Tehát remélem, hogy az idei év végére, vagy a jövő év elejére. És azon kívül még a közbeszerzésekről, ez egy alapvető elv, és ez kell, hogy legyen az európai szintű válasz. Én mindig a foci példájával szoktam ilyenkor előhozakodni. Az nem lehet, hogy 11 emberből álló csapattal játszunk Európában, amikor valahol máshol csak 9 emberből állnak a csapatok. Nem lehet, hogy egyenlőtlenség legyen ebben a ebből a szempontból. Most vizsgáljuk a jogszabálytervezetet, amely Olaszországból érkezett, és hogyha ez nem felel meg a közösségi rendelkezéseknek, akkor az azt jelenti, hogy nem ültették át megfelelőképpen az olasz törvényhozás, úgyhogy akkor az olasz hatóságok kénytelenek lesznek kiigazítani azt. Na igen, és még az építőipari kérdésre is válaszolok. Biztosan tudják, hogy elfogadtunk a bizottságban egy dokumentumot a környezetvédelmi szempontból megfelelő építkezésről, hiszen maga az építőipar is kulcsfontosságú szektorként szerepel most az iparpolitikánkon belül. Szeretnénk a köz- és a magánbefektetésre is koncentrálni, európai szintű befektetésekre, és küldtem egy levelet a tagállamoknak, amelyben felszólítom őket arra, hogy olyan infrastruktúrába fektessenek bele, amely energiatakarékos, és amely ilyen módon is, és, és ilyen módon is szeretném az ő támogatásukat megnyerni. Projekt kötvényeken keresztül szeretnénk pénzt teremteni az ilyenfajta projektekre. 17 milliárd eurót azon kívül a strukturális alapokból különítettünk el az ilyenfajta infrastruktúra, illetve energiahatékonysággal kapcsolatos projektekre. A beruházási bank pedig 10 milliárddal emelte meg a tökélet, amely szintén arra is felhasználható, hogy ezt a szektort támogassa. A tagállamokat felszólítottam arra, hogy az adóösztönzőkkel is éljenek továbbra is, amelyek a környezetvédelmileg felelős építkezéseket eddig támogatták. Tehát kértem őket, hogy ne szüntessék meg az ilyenfajta adókedvezményeket, hiszen ezekre is szükség van ahhoz, hogy jó és modern iparpolitikát folytassunk. Köszönöm szépen. Most az a hátralévő öt felszólalók, Kriede Campos, Schwab, Baldassari, Obermeier és Rüle asszony egy csoportba fog majd kérdést feltenni. És Arias úr is elnézést kérek, ön, az ön nevét nem is láttam, ön a következő tulajdonképpen. Tehát a hat képviselőt most egy csoportba veszük, és kérem, hogy mindenki csak egy percig beszéljen. Először tehát Ariás, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg a biztosnak, hogy eljött hozzánk, és különösen az általa végzett munkát, ami nagyon fontos, nagyon hasznos és jelentős, különösen a jelenlegi európai gazdasági helyzet fényében. A digitális gazdaságról szeretnék kérdést föltenni, biztos úr. Biztos vagyok benne, hogy ez az az egyik olyan kérdés, ahol szintén szükség van a potenciálunk felszabadítására, és nem csak a jövőt illetően, hanem már a jelenre szempontjából is fontos. Az iparpolitika a korábbinál még fontosabb, és ebben, ezen belül is az a fontos, hogy az új technológiákkal, a digitális technológiákkal összekössük az iparpolitikát, és beépítsük ezeket az általános mainstream iparpolitikába. Beszéltünk a digitális piacról, beszéltünk sok mindenről. Ön arról is szólt, hogy mennyire fontos a tiszta, ipar megteremtése, amely szintén a digitális megközelítés egy fontos eleme. Tehát a több Európa egy új digitális időszak megkezdődését jelenti. Hogyha a digitális piacra nem törünk be, akkor az, a, nem tudjuk megteremteni az általunk kívánt Európát. Az el, egyszerűsítés ebből a szempontból nagyon fontos. Beszélt az autók nyilvántartásáról, ez is fontos, de azon kívül, hogy az administratív költségeket csökkentjük, az innovációt nagyon fontos lenne támogatnunk, hiszen nagyon, sokkal gyorsabban folynak a változások, mint ahogy mi azt tud, tudnánk követni. Nagyon sokszor arról van szó, hogy nem nyomjuk le megfelelőképpen a gázpedál. Tehát ebből a, ponton, ebből a szempontból az iparpolitikát legjobban a, a digitális fejlődést támogatná. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon nagy örömmel látom önt ismét körünkben. Nagyon különböző okokból jön hozzánk, és nagyon sok probléma van. Először is, ugye vannak a hagyományos KKV-k, amelyek munka foglalkoztási problémákkal küzdködnek. Ön ezzel kapcsolatban egy sor javaslatot adott, de az innovatív KKV-k számára nem tudjuk ugyanazokat a megoldásokat alkalmazni, amelyeket a hagyományosak számára. Tehát az lenne jó, hogyha egy koncepció lenne, amely megkülönbözteti a hagyományos és az innovatív KKV-kat. Legalábbis négy év, az utóbbi négy év alatt egyáltalán nem tapasztaltunk olyan változásokat, olyan kezdeményezéseket, amelyek ezt megmutatnák. Vagy ha volt, hát az inkább csak propaganda szintjén volt meg. Gondol, úgy gondolja, hogy az ilyen szelektív politika értelmes lenne, jó lenne, és hogy tudjuk az európai alapokat úgy felhasználni, hogy a mind a két fajta KKV hasznosuljon, illetve nyertese legyen ennek az ügynek. Köszönöm, Schwab úr. Köszönöm. Tajani elnök helyettes úr, én is köszönöm a javaslatait, különösen a traktorokkal kapcsolatos irányelvre vonatkozó, és azt is, hogy az egységes piac irányításáról szóló bárnyi javaslatot támogatja. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos tervei megvalósulnak, nagyon jó lenne, hogyha a következő európai szemeszter ország specifikus ajánlások, ajánlásainál már jelentkezhetne ez az eredmény. Elnök, köszönöm szépen, Váltaszári úr. Köszönöm szépen. Természetesen minden olyan politikát támogatni tudok, amely a KKV-kat támogatja a nemzetközi jelleg emelését, a bürokrácia csökkentését és a verseny, versenyképesség támogatását. De itt az IMCO-ban a saját szempontunkból is szeretnénk egy kérdést föltenni. Hogyha van egy kis vállalkozás Olaszországban, vagy Spanyolországban, vagy Németországban, amely 23 alkalmazottal dolgozik például egy ilyen vállalkozás hogy használhatja ki legjobban az 500 millió emberből álló belső piac előnyeit? Ugyanis a nagyvállalatokban nem bővelkedik Európa. Jó lenne, hogyha az európai iparpolitikát a különböző hálózatokkal, illetve olyan konzorciumokkal összekötnénk, amelyek lehetővé teszik a KKV-knak, hogy a nagyvállalatok hiányát kiegyensúlyozzák. Ez azt is azt is elősegíteni, hogy új piacokra betörjünk. Tehát ugye 50 ember hogy tudna betörni Kínában vagy Ameriká, Latin Amerikába? Hogyha szeretnénk ezt a megközelítést alkalmazni, és szeretnénk a KKV-kat támogatni, akkor az ő szervezésük a, a nagyobb hálózatok kialakítása lenne erre a legmegfelelőbb eszköz. Elnök, köszönöm. Obermeyer úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, alapvetően az a véleményem, hogy a kutatás és kutatás és fejlesztés támogatásával kapcsolatban tudja ön is, hogy az az autóipar támogatják. A PSA francia koncern ről is szó volt. Tehát kevés eszközünk van, nagyon gondosan kell ezekkel bánnunk, hogy, hogy tudunk arról gondoskodni, hogy az autóipart ö, megmentsük. Ö, ugye au, au, Amerikában pragmatikusan jártak el ö, és bezártak néhány nagyobb vállalatot, annak, e-, nem, nem zárták be a vállalatokat annak ellenére, hogy fizetésképtelenek voltak. Nagyon sok um, nagyon sok ilyen helyzet van. Tudja el, hogy mik azok a legjobb helyszínek, ahol jelenleg autógyárat lehetne nyitni. Aztán a tanács arról beszél, hogy a az általános kutatási és fejlesztési költségvetésből 100 milliókat fog majd levonni, legalábbis a bizottságnak ez volt a javaslata. Én szeretném tudni, hogy ez a két milliárd euró, amelyet beszél, amelyről beszél, ez vajon negatív hatással jár-e majd az, erre az ügyre? Elnök, köszönöm szépen, Rőle asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm, én az autóiparról nem fogok szólni, igaz, hogy kétlem, hogy az, Európa, hogy az Európai Unió tud egyáltalán politikát, a politikában szinten bármit tenni az autóiparért. Én inkább más területekre szeretném felhívni a figyelmet. Először is a delegált aktusok, a a delegált aktusok a, a, az építőipari termékekkel kapcsolatos irányelvről van szó, és nagyon sok KKV utalt arra, hogy ez így nem működik az ő szempontjukban. Azon kívül más, az, az, az ez év végére a játékokról szóló vita megint fel fog lángolni, és erre föl kellene készülni. Azon kívül a zajról szóló irányelv sem, sincsen eléggé kidolgozva, ezért ezért ezt is jó lenne fölvenni, illetve erre is felkészülni, mert karácsonyra biztos, hogy a médiákba kerül ez az ügy. Köszönöm a kérdéseket, nem tudom, hogy mennyi ideje van, biztos úr, önre bízom, és hogyha korábban el kell mennie, akkor nyilván írásban elküldi a válaszait. Köszönöm szépen másfél óra is kevés lenne, hogy a szakpolitikai tevékenységeinkről beszámolhassunk az autóiparban, amely nagyon nehéz időszakon megy most keresztül. És amikor az autóiparról beszélek, akkor nem csak a nagyvállalkozásokról beszélek, hanem a, a alkatrészt beszállító kis és középvállalkozásokról is. Csütörtök reggel a bizottság egy dokumentumot nyújt be, amely a, a CARS 21, CARS 21 dokumentum végső változata lesz, és amely az autóipart meghatározza a következő években. Három arapvető területre koncentrál. Először is eh, szabályozni kívánja, eh, okosan, intelligensen próbálja eh, szabályozni a vállalatokat azért, hogy a vállalatoknak ne kelljen E, túlzott terhet viselni, ez minden ágazatra kiterjed majd. E, nem akarunk e, lemondani a klímaváltozás elleni munkánkról és a légszennyezés elleni munkákról is, de a szövegben, amelyet elfogadnak majd csütörtök reggel, egyensúlyt teremtenek majd a környezetvédelmi és az ipari szakpolitikák között. a szabályozói szempontok körül is. Ami a pénzügyi szempontokat illeti, azt fogom javasolni, hogy a következő pénzügyi periódusban az 1 milliárd e, e, euró helyett két, két és fél milliárd eurót fektessünk be a környezetbarát autókkal kapcsolatos kutatásba, és remélem, hogy támogatást is kapok ennek a célnak az elérésért, hiszen ezzel a kutatásba, az innovációba kell beruházni. Nem e, olyan ösztönzőket szeretnénk elfolytani, amely, e, amelyek az állami kezdeményezéseket folytják el, hanem amelyekben az emberek, e, amelyek révén az emberek környezetbarátabb autókhoz jut, juthatnak. A kereskedelem politika területén nem, lehetek naivak, nem lehetünk naivak, ezért döntöttünk úgy, hogy versenyképes szövegeket produkálunk, mielőtt az egyezményeket aláírjuk. Elkészítettünk egy tanulmányt a nemzetközi egyezményekről is, amelyeket már aláírtunk, hogy az, azok hatását elemezhessük. Az ipari szakpolitikánkban munkacsoportokat hoztunk létre, létre, amelyek a tagállam, amelyek révén a tagállamok évente ellenőrizhetik azt, hogy mi történt az ipari politikában, és a kereskedelmi egyezmények miként befolyásolják ezeket a politikákat. A jelentések közül az első az autóiparra fog összpontosítani. Hét ipari miniszter, tagállami ipari miniszter küldött nekem levelet, és találkozni is szeretnék velük, hogy beszéljünk az autóiparról a következő versenyképes, verseny, versenytanácsülés előtt, azelőtt, hogy az autóipari helyzetet megtárgyalnánk a versenyképesség szempontjából, valamint az európai ipar szempontjából. már úgy dönt, el, elhatároztam, hogy értekezletet tartok az európai ipari, ipari és szakszervezetekkel, hogy az autóipar válságáról beszéljünk. A stratégiai tevékenységek mellett, amelyet a biztosok kollégiuma holnap után jóvá hagy, azt is megvizsgálom, hogy rövid távon mit lehet tenni. Szerintem Európának nem kell beleavatkozni a tagállami kompetenciákba és az egyes vállalatok intézkedéseibe, de az ilyen jellegű válság során, amely jelentős hatása van az autóiparra, koordinált szerepet kell, hogy vállaljunk a politika területén. Ez az a rendszer, amelyben amely, amely az iparnak is szüksége van, és a tagállamoknak is. Azt kérték tőlünk, hogy legyünk aktívak, de világosan akarom mondani, hogy nem akarok szabályokat megszegni, nem akarok be, beleavatkozni a tagállami kompetenciákba, azt a szerepet akarom betölteni, amit az emberek az Európai Uniótól várnak, hogy megvédjük az ipari hagyományokat, hiszen az autóipar nem csak szimbóluma, hanem döntő tényezője is a válságból való kilábalásnak. Ez egy kulcságazat a mi új ipari politikánkban. Az ipari politikánknak persze modernizációval is foglalkoznia kell. Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni a digitális gazdaságot, az elektronikus kereskedelmet, az elektronikus aláírást, az elektronikus ügyleteket, mindazokat a dolgokat, amelyek modernizálják a vállalatokat. Persze ez is alapvető szerepet játszik a mi iparpolitikánkban. Ezért egy, egyetértek azzal, azzal, amit elmondtak az ágazatról, és amit Sábor is mondott. Ami a KKV-kat illeti, az igazság az, hogy csak 13 százalék az, amelyik aktív az Európai, kívül, Európai Unión kívül, és 6, 26 százalék dolgozik az Európai Unión belül. Klaszterekre van szükség, finanszírozásra, képzési lehetőségekre, és ezt egy szélesebb stratégián belül kell megvalósítani a vállalati hálózatokban. Ezt egy modellel akartuk elérni, amely már egy kicsit elavult, de segíteni szeretnénk a KKV-kat, erről, erre a dokumentum is kitér. az a dokumentum, amelyet másfél évvel ezelőtt fogadott el az Európai Bizottság. Mivel a KKV-k olyan sokfélék, ez azt jelenti, hogy más KKV-kkal akarnak összeállni, vagy nagyobb ipari csoportosulásokat akarnak alkotni, e-, ebben nekik segítségre van szükségük. Mi csak a propagandával foglalkozunk, hogyha ha fel akarjuk oldani azokat az euró alapokat, amelyek 2009-ben a KKV-kat segítette, és a következő pénzügyi időszakban nagyon egyértelmű lesz, hogy az innovációs a kutatás a 2020-as stratégia alatt is kell finanszírozást nyújtani, ez elősegíti a versenyképességet, a KKV-kat, mindez benne van a COSMI csomagban, amely két és fél milliárd eurót ítél oda erre a célra, és amelynek nagyon örültünk, hogy a parlament is támogatta. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, a mezőgazdasági termékekre és játékokra, ők e-, ezek a, ezen a folyamaton mennek most végig, lesznek határidők, és néhány nap múlva már rendelkezésünkre áll az információ Sajnos e, ezek a dátumok e, nincsenek itt előttem. E, nem tudom ezeket most kapásból felsorolni, de az majd megmagyaráz, hogy miként gondolkodtunk. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam, de nagyon szívesen találkozok önökkel személyesen is, hogyha tudják, hogyha azt akarják, hogy eljöjjek, és Harbour elnök úr is úgy dönt, hogy eldönti, hogy mikor jöjjek el újra, akkor nagyon szívesen beszélek többet is az ipari politikáról. De ahogy mondtam, holnap eh, a kollégium jóváhagyja ezt a vízumokkal kapcsolatos közleményt, ami nagyon fontos lesz az emberek mozgását illetően az egységes piacon belül, és holnap után pedig eh, jóváhagyják eh, a, az autóipart illető közleményt, valamint a Cars 21 című jelentést. Aztán majd találkozom az ipar, a szakszervezetek és a kormányok képviselőivel, hogy velük együtt koordinációs szerepemet betöltve megoldassuk ezt a problémát, ami nem csak ipari probléma, hanem szociális jellegű is. Almunia, Andor biztosokkal fogok találkozni, ők is részt veszek a munkában, hiszen szociális kérdéseket is érintünk. Ki akarjuk Európát vezetni a válságból, az autóiparban is, amely stratégiai jelentőségű. Köszönöm. Thank you very much. Tajani biztos úr, köszönjük, hogy ezekre a kérdésekre válaszolt. Azt hiszem, hogy a kérdések színvonala mutatja, hogy mi is mennyire intenzíven foglalkozunk az ipari politikával, iparpolitikával. És nyilvánvalóan véleményeket is fogunk az Ipari Bizottság, bizottság számára előállítani. Örömmel fogadtuk Önt itt, köszönjük, hogy eljött. Communication uh, tomorrow, the day after tomorrow. Automatic say tomorrow too. Now for the next item. A következő napirendi ponttal kapcsolatban Vernyó asszony fogja elnökölni az ülést, és én találkozom 5 órakor a koordinátorokkal. Alors, nous avons parlé... Nos, beszéltünk a biztos úrral a KKV-kről, most pedig Csaci Márkákis úr jelentésével foglalkozunk, amely pont a KKV-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról szól. Átadom az előadónak a szót, utána pedig az árnyék jelentéstevőknek, ha itt vannak, de itt vannak mindannyian, és biztosan jönnek is még. 25 20-25 perc áll rendelkezésre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos úr elmondta, hogy a világnál nagyon sok stratégia, nagyon sok cselekvési terv létezik. A probléma csak az, hogy ettől a sok fától nem látják az erdőt. és az a fontos, hogy mi az, ami aztán majd oda, oda jut az európai polgárokhoz is. Hiszen mindig mondjuk, hogy a KKV-k teremtik a belső piacon a munkahelyek legnagyobb részét, de egyszerűen nem jut el hozzájuk a támogatás. Már a válság nélkül sem volt ez így, de a válság időben aztán végképp nincsen így, és ezért nagyon örülök annak, hogy nagyon sok innovatív megközelítést látok a módosító indítvány kormányokban, különösen annak támogatására, hogy a KKV-k számára különösen a nemzeti beruházási bankokhoz való hozzáférést könnyítsük meg. Mert ott aztán végképp nem működnek a dolgok. Az újjáépítési hitelintézet a Marshall segítség masa segély egítség, segítségével 20 év 20 év alatt nagybankán nőtte ki magát, hogyha ez nem lett volna, akkor akkor, akkor annak idején se, semmiféle lehetőségünk nem lett volna fejleszteni. Tehát itt nem, te, nem elméleti síkon kell ezeket a problémákat tárgyalni, hanem konkrétan. A módosítókkal kapcsolatban köszönöm azokat a módosítókat, amelyeket a kettes bekezdéshez adtak be. Itt különösen arról van szó, hogy a KKV-k hatását és szerepét számokkal alátámasztják. És ezt köszönöm, mert a számadatok sokkal szemléletesebbé teszek, tesznek minden. A hármashoz adottak a bankok és a KKV-k viszonyát tekintik meg. Itt különösen arról van szó, hogy heterogének a KKV-k, és hogy nagyon nagy különbség van a különböző KKV között, és ezt a különbséget úgy kell tükröztetnünk, hogy különböző finanszírozási modelleket alakítunk ki, különböző megközelítések, és ennek a jelentésben is szerepelnie kell. Az ötös bekezdéshez ami a Nemzeti Beruházási Bankok létrehozásáról szól. Ehhez is sok módosító indítvány érkezett, különösen két kollégától, az üzleti angyalok témáját vetették itt föl, ami egy olyan finanszírozási modell, ami viszonylag új és nagyon innovatív több tagállamban is, és a KKV-k számára nagyon fontos szerepet játszik. Ezért örülök neki, hogy a módosítókban is szerepelni, szerepelni tud majd ez. A hatos kezd, bekezdés a jobb tájékoztatásról szól, a KKV-k jobb tájékoztatásáról. Nagyon nagy örömmel látom, hogy több kolléga kicsit konkrétabbá tette azáltal, hogy megmutatta, hogy milyen weboldalak léteznek, náluk. Ezekből minden tagállam csak profitálni tud, és arra is javaslatot tettek, hogy milyen szakoktatást támogató finanszírozás lehetne. Különösen, ennek különösen örülnék, és be is fogom venni a szövegbe. A hetes bekezdéssel kapcsolatban amely a bürokratikus terhek csökkentéséről szól, mert ugye ezek különösen ö, súlyosan sújtják a KKV-ket, amikor kkv szeretnének alapítani. Akkor is nagy, e-, ehhez is nagyon jó javaslatok érkeztek, tehát az újonnan alapított startup KKV-k helyzetének megkönnyítését próbálják meg ezek megcélozni. Nyolcas paragrafus, amely a késedelmes fizetésekről szól, ezekről beszéltünk Tajani biztosról, biztossal is. Örülök annak, hogy ezt is támogatják a kollégák. Egy módosító érkezett, amely különösen arra megy ki, hogy meggyőző üzleti terveket kell, hogy írjanak, készítsenek a KKV-k. Ez egy olyan újítás, amely szintén, amelyet szintén támogatok. A tízes bekezdésben az, az a, az a igazságosságról és a közbeszerzésről van szó. Itt az Európai Bíróságnak van sok olyan ítélete, amely szerint tisztességtelen eljárások folynak a közbeszerzéseknél, ha nem is illegálisak, de legalábbis bizonyos visszaélések megtörténnek, és az a mi feladatunk, hogy amikor az Európai Bíróság ilyenekről tudomást szerez, akkor ezt amikor, amikor arról van szó, hogy KKV-k adó vagy egyéb pénzügyi, pénzügyi eszközökkel csalást követnek el, hogy ezt, ezt ellenőrizni tudjuk, hiszen ki, nyilvánvaló, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Nagyon szépen köszönöm az összes módosító indítványt, és örömmel várom a vitát. Merci. Köszönjük szépen, Csaci Márkákis úr. Most az LPP-nek e a ö, árnyék jelentéstevője kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és egyet értek az általános orientációkkal, és támogatom, amit mondott. Azt hiszem, hogy elsősorban rá kell arra mutatni, hogy az információhoz való hozzáférést egyszerűsíteni kell. Tehát a finanszírozás lehetőségéről szóló tájékoztatás nagyon fontos. Ugyanis ha hiányzik ez az információ, akkor az akadályt jelent a megfelelő finanszírozási lehetőségek előtti korlátot jelenti. Ezt az a kölcsönadó szervek, intézményeknek a bevetett bizalmat újra fel kell építeni, hiszen a, a KKV-knak a nagy része pont a bizalom hiánya miatt adja föl, hogy finanszírozási lehetőségeket keressön. Tehát a hitelintézetekbe vetett bizalom kérdése nagyon fontos. Még egy kérdést szeretnék érinteni, és pedig a KKV-k professzionalisabbá tétele, és pedig, hogy üzleti terveket állítsanak föl a befektetési, beruházási képességeiket illetően. Ha a beruházók, befektetők, akiket a profit vezérel, meggyőzzük arról, hogy egy bizonyos vállalat valóban fejlődhet és profitot termelhet, akkor ez segítene a KKV-knak és az EU-nak, hogy vonzóbbá váljanak a befektetők számára. Van még egy fontos kérdés, a KKV-k által kialakított üzleti terveknek a fejlesztését illetően. A határokon átnyúló beruházásokat is fejleszteni kell, és támogatom az előadó törekvését abban, hogy az administratív akadályokat csökkenteni kell, az administratív terheket. Az, áll, az adó kérdések, mint például a kettős adózás, elriasztja a KKV-kat attól, hogy más tagállamok piacain próbálkozzanak. Jelentésünkben néhány módosítást benyújtottunk, amely az a HEA egyszerűsítésével kapcsolatos. Ugyanakkor ez nem az egyetlen megoldatlan kérdés, tehát nem úgy kellene ezt említeni, mint az egyetlen még megoldandó adókérdést, amelynek segítségével a KKV-k finanszírozáshoz jutnának. Végül pedig szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló munkát, és azt hiszem, hogy ez az anyag nagyon érdekes, és remélem, hogy sikerül jó kompromisszumos megoldásokat találni, amely az európai KKV-ket szolgálja. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most a Kampos kollégának adjuk ott meg a szót. Elnök asszony! A KKV-k tulajdonképpen az európai termelésnek a gyalogsága. 99%-a az európai termelésnek a KKV-k által történik. De a KKV-knak más problémáik és érdekeik vannak. Van, megvannak a hagyományos KKV-k, mi azt szeretnénk, hogy ők fenntartsák a munkahelyeket, és az innovatív KKV-k, amelyek rugalmasabban kezelik a foglalkoztatás, és a tékőhez való hozzájutás van is segítségre van szükségük. A KKV-kat sújtja az adóteher és a különböző banki korlátozások. a fogyasztók is nehéz helyzetben vannak. Épp ezért biztosítani kell a könnyebb tőkéhez való hozzájutást ezeknek a vállalkozásoknak. És fel kell mérni, hogy a strukturális kiigazítások milyen hatást gyakorolnak a KKV-kra. Új finanszírozási formákat kell kitalálni Európában, és a bevált gyakorlatokat is terjeszteni kell. Csökkenteni a bürokráciát, és más olyan akadályt is fel kell számolni, amely a belső fiat, piac sima működését akadályozza. Állítólag elég 23 perc ahhoz, hogy egy vállalkozást regisztráljanak az egyablakos ügyintézéssel. Köszönöm szépen. Jó, ez valóban e, nagyszerű, de hát aztán, amikor létrehozták ezt a vállalatot, akkor mi történik? Mi nem nyújtottunk, én nem nyújtottam be módosító indítványt, mert annyira le vagyok terhelve más jelentéssel, de jónak tartom ezt a véleményt. Ugyanakkor arra utalnék, hogy vannak olyan módosítók, amelyekre tetszenek, például a 12-es, amely felszólítja a bizottságot arra, hogy a közöm, különböző politikák közötti koherenciát javítsa. Ezt is szükségnek tartom, hiszen úgy, tudom, úgy, úgy tűnik, hogy hogy a KKV-kkel több biztos foglalkozik, ezért nagyon fontos lenne, hogyha köztük meg lenne a megfelelő kommunikáció és együttműködés, hiszen a KKV-k nem tudják magukat sokszor végigküzdeni ezen, az, a, ezen a jogszabálydzsungelen. dzsungelen aztán a nemzeti fejlesztési bankokkal kapcsolatban az Európai Beruházási Bankot is megemlíteném. Nagyon sokat bíráljuk ezt a bankot, illetve nagyon sokszor kérjük azt, hogy, hogy a KKV-ket nagyobb mértékben támogassa. Lehet, hogy ezt is be lehetne bizonyos kompromisszumos formában emelni a jelentésben. Egyébként a jelentést jónak tartom. Merci. Köszönjük. Géman úr. Köszönjük, köszönöm elnök asszony. Emma McClarkin nevében beszélek, aki nem tudott ma itt jelen lenni. Először is szeretném megköszönni az előadónak a véleményt, nagyon jónak tartjuk ezt, és a módosítók ezt megerősítik. McLarkin asszon a KKV-knak nyújtandó információk tájékoztatás növelésével egyetért, és a ezt minden szakterületen meg kell tenni. Végül McLarkin asszony egy monitorozó rendszert javasol a módosítójában, azért, hogy a bankok növeljék a KKV-k finanszírozását és egy magatartási kódex felállítását javasolja ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Jó, akkor mindenki hozzászólt. Megpróbálom össze, megkérni az előadót, hogy foglalja össze. Köszönöm szépen, ami a héját életi. Tulajdonképpen van egy jó módosító McClarkin asszonytól, a 28-as. Ez e, szerint pontosan nem a héja az, ami probléma hanem ezen kívül van más adó is, ami problémát okoz a KKV-knek, de természetesen a héja a legnagyobb problémát okozó adó, úgyhogy ezt, a, ezt az ötletet majd átveszem minden módosított gyakorlatilag át tudok venni. Nagyon jónak tartok, és be tudom foglalni a véleménybe. Az Európai Fejlesztési Bankot illetően, igen, nekik is van lehetőségük arra, hogy aktívabbak legyenek, hiszen hiszennek vannak a Jaspers, a Jeremy, vagy a kockázat megosztó finanszírozási eszköz, amelyek kell ők foglalkoznak, tehát vannak olyan más területek, például a kutatás, vagy az általános fejlesztési terület, amelyekről lehet biztosítani a KKV-k finanszírozását, illetve támogatását. Ez egy olyan eljárás, amely arra megy, hogy be kell bizonyítanunk az Európai Fejlesztési Bank felé, hogy igen, ennek ez tud, lehetséges, ezt működőképes, és a meg kell a bizottsággal is értettünk, értessük, hogy eh, jelenleg alszik a bizottság, eh, például 10 eh, milliárd olyan euró van, amely, hogyha meghatározott időpontig nem költik el ezekből a forrásokból, akkor, akkor elvész ez a pénz. Tehát a bürokraták, a brüsszeli bürokraták alszanak, nem cselekednek, amikor kellene. Tehát azért az már mégiscsak szégyenletes, hogy magas, nagyon jól fizetett emberek más rendkívül rossz gazdasági helyzetben létező tagállamokban lakó embereknek ilyen módon nem hajlandók segíteni. Köszönöm. Bon, écoute, je pense... Jó. Azt hiszem, mindenki megegyezte ezeket a követeléseket, és az tagállamok, a biztos, bizottság és a parlament közötti együttműködésben jobban kell végeznünk a munkánkat. És már is kér, késedelmeskedünk, hiszen a KKV-k a növekedésben központi szerepet játszanak, épp ezért segíteni kell őket. Köszönjük szépen, akkor lezárhatjuk az üdést, az ülést, és zárt ülés következik a koordinátorok ülése. Köszönöm.